szeretném megkérni Zsoli asszonyt, hogy szólaljon fel. Thank you. No, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Tehát, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ha ma ezt a szóbeli kérdést felteszem a Fejlesztési Bizottság nevében önöknek, sajnos az állásfoglalást egyhangúan a fejlesztési bizottság megszavazása formájában nem tudom önöké elé terjeszteni. Pedig mindent megtett a Deve annak érdekében, hogy a G20-ak Pittsburghi csúcsa előtt megtárgyaljuk ezt a témát. A frakcióm a GUE túl senki nem támogatta ezt az állásfoglalást, pedig rendkívül fontos ez eh, ahhoz, hogy a parlament eh, egyre nagyobb szerepet játszon az Európai Unió külpolitikájának meghatározásában, és hogy eh, valóban javaslattevő erővé váljon. Kedves kollégák, mi érdekünk fűződik ahhoz, hogy megszavazzuk ezt az állásfoglalást, amelyet a parlament nevében fogalmazunk meg a G20 ülés előtt, főleg itt, illetve az októberi ö, plenárison, ami Pittsburgh után ö, következik be. Nem ö, ö, elégedhetünk meg azzal, hogy csak kommentáljuk az eseményeket. Nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy professzionista módon, mint az újságírók, kövessük az eseményeket. A fejlődő országoknak most van a legnagyobb szüksége ránk. Ugyanis a gazdasági és pénzügyi válság a legkeményebben a fejlődő országokat sújtotta. A pénzügyi intézmények sürgősségi segélyei nagyon kis mennyiségben kerültek ezekbe az országokba. 1,8%-a került ezeknek a hiteleknek az IMF-től a legutóbbi ülés óta a, hozzájuk. Az összes többi a fejlődő országokba került, a fejlett országokba került elnézést, főleg európai országokba. Nyilván fenn kell tartani a gazdasági fejlődést Európában, de nem szabad elfeledkeznünk arról a nyomorúságról sem, amely határénkon túl létezik, és amelyekért nekünk van óriási felelősségünk. Az állami támogatást azonnal meg kell ö, növelni a fejlesztési támogatásokra gondolok itt. Már 70 óta feltételeket szabnak ehhez, de nincsenek újabb pénzügyi alapok, bár egyre sürgetőbb ez a segélyigény. Meg kellene reformálni a jelenlegi rendszereket például. A DEVE azt kéri önöktől, hogy tettekkel ö, lépjenek fel. Ö, szüntessék meg a, az adóparadicsomokat, segítsenek a fejlődő országoknak. A jún, egy júniusi norvég jelentés szerint, és ezeket a, nek a számoknak utána jártunk, azok a jogtalan alapok, amelyek elfolynak ezekből az országokból, tízszeres összeget jelentenek ahhoz képest, amennyiben segélyezzük őket. Meg kell erősíteni a határokon átnyúló intézkedéseket, a intézkedéseket, hogy átlátható legyen minden, illetve az adóintézkedéseket is. Radikális reformokra van szükség, új szabályozókkal, demokratikus és átlátható szabályozókkal a kereskedelem terén, illetve a nemzetközi pénzügyi rendszerben. Nagyon komoly a felelősségünk, és nagyok a kihívások, kemény a feladat. De az Európai Uniónak megint csak vezető szerepet kell felvállalni a reformok terén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. De hú, biztos. Elnök úr, tisztelt kollégák! A bizottság a G20-akon az elnökséggel együtt képviseli az Európai Uniót, és amellett kíván sikra szállni, hogy az alacsony jövedelmű országoknak növeljük a támogatást. Ez a G20-ak kötelezettségvállalásai közé tartozik. Ebben a tekintetben fontos megjegyezni, hogy az alacsony jövedelmű országok megfelelő támogatásban részesüljenek, főleg ha figyelembe vesszük a pénzügyi válság hatásait. Éppen ezért támogatjuk azt, hogy a szegény és a sérülékeny országok ahol gyakran a megfelelő intézmény és adminisztratív kapacitás hiányzik, hozzáférjenek a nemzetközi pénzügyi intézmények és egyéb donorok által rendelkezésre bocsátott hitelekhez. Én személy szerint támogatom ezt az elképzelést a novemberi fejlesztési tanácson, és ez a politikai prioritásaim középpontjában fog tartozni az elkövetkező hetekben. Számok az, számoltok az önök támogatására is. Ebben a tekintetben, hogyha a sérülékenységet figyelembe vesszük, akkor a rugalmassági eszközök különös fontossággal, a flex mechanizmus különös jelentőséggel bír. A válság által leginkább sértett országokat kell szem előtt tartanunk, és az intézmények ezért időszerű és célirányos támogatást kell, hogy nyújtsanak a sebezhetőségi flex mechanizmuson keresztül. 210-ig 500 millió eurót költünk ezen országokra, hogy biztosítsuk a prioritásokat, beleértve a szociális ágazatot is. Biztosítaném önöket arról, hogy a költségvetési támogatás megelőlegezése a flex mechanizmuson keresztül nem fog egy költségvetési űrt létrehozni, hiszen a bizottság már elkülönített forrásokkal rendelkezik itt. A sebezhetőségi flex mechanizmus egyéb intézkedésekkel is párosul, amelyeket a bizottság az áprilisi közleményében fogalmazott meg. Például átcsoportosítások, az adhok országfelmérések alapján, illetve a hagyományos flex mechanizmus, előlegek és egyéb támogatások. Ami a költségvetési támogatást illeti, biztos vagyok abban, hogy a rugalmasság már amúgy is lehetővé teszi a részesülő országoknak, hogy a lehető legjobban választ adjanak a gazdasági és társadalmi problémákra. Emellett a tizedik fejlesztési alap felülvizsgálata is lehetővé teszi, hogy értékeljük azt, hogy vajon az általános vagy ágazati költségvetési támogatás tud jobb megoldást kínálni. A felülvizsgálat, a félidei értékelés azt is lehetővé teszi, hogy a különböző AKC országokban felülvizsgáljuk a helyzetet, illetve rendelkezzünk a tartalékkal. Ami a Bretton Woods-i intézmények reformját illeti, Természetesen korlátozott a szerepünk, már ami a reform előmozdítását illeti. A nemzeti, a nemzetközi valuta alap és a világbank tanácskozásán Almónia úr és én részt veszünk, és a Szaharától délre eső afrikai országok a világbank igazgató tanácsában helyet kapnak, és a terítéken levő javaslatokat meg fogjuk vitatni. Ami a tiltott pénzáramlásokat illeti, szeretném biztosítani ön Zsuli asszony arról, hogy már felszólítottam a bizottsági szolgálatokat, hogy vizsgálják meg a fejlődő országokban a helyzetet, hogy megszüntethessük a tiltott pénzáramlásokat. Ez a válság azt is jelzi, hogy erősítenünk kell azon mechanizmusokat, amelyek által a fejlesztési, segí, fejlesztési támogatás folyósítható. Az AKRA napirend és a cselekvési terv most fontosabb, mint korábban bármikor. A mostani nehéz gazdasági időszakban felelősség illet meg bennünket, hogy garantáljuk azt, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás megfelelő mederben menjen. A bizottság hangsúlyozta azt is, hogy mennyire hasznos az innovatív támogatási mechanizmusok szerepe, amelyek kiegészítő jellegűek, és megerősítik a hivatalos fejlesztési támogatás eszközeit. Felszólítottuk a tagállamokat arra, hogy a teljes eszköztárukat használják fel, hogy a folyamatban levő szolidaritási eszközöket használják fel, hogy például az egészségügyi programokat finanszírozzák. Erről majd folyik még vita egy 2010-ben megrendezendő nagy konferencián, amelyen a bizottság is részt vesz majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakciók nevében hallgatjuk meg a képviselőket. Először is Enrique Guerrero három percben. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. Ma egy évvel ezelőtt voltunk tanúi a Lehman Brothers pénzügyi intézet csődjének. Akkor a szakértők azt jelezték, hogy a pénzügyi összeomlás szélén állunk, és egy újabb nagy, de, újabb nagy válság, világválság következik be. Ez intenzívebbé vált, és a reálgazdaságra is átterjedt. És tapasztaltunk, tanulni voltunk egy olyan időszaknak, amelyben negatív volt a gazdasági növekedés, és munkahelyek vesztek el. De a fejlett országok kezdenek kilábalni ebből a válságból. Például Franciaország vagy Németország esetében ez elmondható. És a bizottság éppen ma ismertette a gazdasági előrejelzéseit, amelyekből az látható, hogy a második fél évben az Európai Unió kilép a recesszióból. Ugyanakkor a kevésbé fejlett országok a válság kellős közepén vannak, és továbbra is abban lesznek hosszú időn keresztül. Ők nem kiváltó okai voltak ennek a válságnak, de sokkal jobban sújtja őket a válság minden következménye. Kevesebb ott a növekedés, jobban növekszik a munkanélküliség, kevesebb a közvetlen befektetés, kevesebb a külső hitel, a bevándorlók is kevesebb pénzküldeményt utalnak haza, a fejlesztési támogatás is alacsonyabb, ugyanakkor a kereskedelmi akadályok ott nagyobbak. Mi láthattuk, hogy a stabilitásunk növekedett, a jó gazdasági helyzetünk egy korlátozott időszakon át javult. Ők azonban egy elveszett évtized mögött állnak a szegénység elleni küzdelemben, és az ő nemzedékük egy elveszett nemzedék. Nagyon sokat tehetünk értük különböző tekintetekben, és szeretném hangsúlyozni, hogy a protekcionizmussal szemben fel kell vennünk a versenyt. A bizottság a múlt héten ismertette a negyedik jelentését a különböző korlátozó kereskedelmet korlátozó intézkedésekről, és ebben látható, hogy számos ország újabb korlátokat foganatosít, ez pedig katasztrofális a fejlődő országokra nézve. Továbbá nagyon sok fejlett ország nem tesz eleget a hivatalos fejlesztési támogatásokkal kapcsolatban tett kötelezettségvállalásaira most, amikor sokkal nagyobb szükség van új forrásokra, hogy a válság súlyosságával megküzdjünk. Éppen ezért azt javaslom, hogy jobban koordináljuk ezen fejlesztési támogatásokat egy szélesebb megállapodással a donor országok, a pénzügyi intézmények és az egyéb partnerek között hatékonyabban és átláthatóbban kell irányítanunk a helyzetet, úgy, hogy az ne eredményezzen további költségeket, és a bürokráciát se fokozza. Éppen ezért arra kérném a bizottságot, hogy az imént ismertetett projektet folytassa, és minden bizonyal ehhez Almunia biztos úr támogatását is megkapja. Köszönöm szépen. Louis Michel következik, három és fél percben. Monsieur le commissaire. Biztos úr. Fejlesztési Bizottsági Elnök asszony. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy az ilyenfajta vita nem kellene, hogy állandó ismétléseket szüljön. Ez azonban nyilván nem akadályozza meg azt, hogy ismételgessük azt, hogy mennyire fontos az a konszenzus, amit a bizottsággal kell, hogy létrehozzon a parlament. Ez a válság megerősítette azt, hogy a fejlődési ország, fejlődő országokat kevésbé sújtaná a válság, hogyha a mi országainkban nem lenne ilyen súlyos, egyébként katasztrofális eredményeket hozna, és szociális szempontból is, főleg a szolgáltatások terén jelentősen visszaesett a növekedés. Itt el szeretném mondani, hogy nagyra értékez, érzékeltem azt, hogy a biztos úr utalt arra, hogy mekkora szükség van arra, hogy sokkal rugalmasabban reagáljunk azokra a szükségletekre, amelyeket eh, itt említettek. Tudják önök is, hogy én is mindig ezt védelmeztem, mint álláspontot, ha lehetett, ha csak egy mód volt erre, amelyet az állam nyújthatna, ha egy mód van rá a költségvetési kereteken belül. Azt gondolom, hogy eh, sokkal nagyobb ennek a hatása. Mindezek ellenére meg kell mondanom, hogy a G20-ak nem foglalkoztak a reformok kérdésével a nemzetközi pénzügyi intézeteknél, itt a Világbankra és a nemzetközi pénzügyi alapra gondolok. Elnök asszony elmondta, hogy a IMF közelmúltban nyújtott hiteleinek 80%-a került az európai országokba, és csak 1,6%-a jutott például az afrikai országokhoz. A G20-ak által megegyezett összeg egyáltalán nem lesz elegendő a leggyengébb országok számára, és főleg akkor nem, ha nem kapják meg eléggé gyorsan. Nos, a legnagyobb kihívás nyilván az lesz, hogy a tagállamokat arra kényszerítsük, hogy a 2005-ös e, e, ígéreteiket eh, megvá, e, valóra váltsák. Nagyon sok európai ország eh, már drasztikus intézkedéseket jelentett be, Írország 10%, Olaszország 50% lett ország, 100 a kevesebb támogatást tud nyújtani. Ez egyszerűen elfogadhatatlan és felelőtlen hozzáállás. Szeretném tudni, hogy ön hogyan vélekedik egy csomó mindenről. Hallottam, hogy pozitívan vélekedett, például arról az alapról, amelyet a Világbank kíván létrehozni. Pozitívan nyilatkozott például az adóparadicsomok elleni harcról, ahol milliárd dollárok kerülnek át a paradicsomok, ezekbe az adóparadicsomokba. Aztán ott van a nemzetközi ö, szintű kérdés, erről beszéltünk. De van egy dolog, amire rá kell mutatnunk, és amit hangsúlyoznunk kell, a kereskedelem támogatása. Én támogatom a kereskedelmi partnerségi megegyezéseket, feltéve, ha vannak bizonyos feltételei, átmeneti időszak, és főleg, hogyha az európai országok tiszteletbe tartják és betartják ígéreteiket, a több milliárdos összegeket, amelyeket segélyek formájában ígértek nyújtani. Nagyon sok jó dolgot mondanak, óriási ígéreteket hangoztatnak, de ugyanakkor csökkentik a támogatásukat. Köszönöm szépen! Gabi címe a GUE nevében másfél percben. Köszönöm szépen. Az a kérdés, amit Zsoli asszony a Fejlesztési Szakbizottság nevében tett fel, éppen azzal foglalkozik, amit mi szeretnénk elérni. A legutóbbi G8 és G20 találkozók ígéretei papíron maradtak. Ezek olyan ígérgetések, amelyek újra és újra elhangzanak, de amelyeket sosem ültetnek át a gyakorlatba segítség formájában. Éppen ezért nem is értem pontosan, hogy az Európai Parlament állásfoglalását nem tárgyaljuk meg Pittsburgh előtt, hogy megfelelő politikai nyomást tudjunk gyakorolni. És az, az az elemzés, amit elhangzott a biztos úr részéről, illetve amit Louis Michel is mondott, Ebből a szempontból világosnak tűnik, hogy látjuk, hogy mi az oka a dolgoknak, de nem tudunk politikai nyomást gyakorolni igazán arra, hogy a tagállamokat kényszerítsük, hogy ettől a politikától eltérjük, mi szerint mindig csak magunk felé hajlik a kezünk. És ez Pittsburgh előtt egy komoly veszélyt jelent, hogyha nem sikerül nyomást gyakorolni, arra, hogy új intézményeket alkossunk, és hogy támogassuk a legszegényebbeket, akkor Pittsburgh után megint itt ülünk, és megállapíthatjuk, hogy nem történt semmi. Ezt kérem öntől, biztos úr, hogy konkrétan az eredményekkel kapcsolatban szóljon majd hozzánk a parlament előtt, hogy mely tagállamok milyen támogatást tudtak nyújtani, mit várhatunk el, és mit is kaptunk konkrétan. Amire szükség van, az a gyors és hatékony cselekvés, mert a szemünk előtt emberek halnak meg, azon okoknál fogva, amiket mi is okoztunk. Ezért kérem, hogy közösen lépjünk fel. Köszönöm szépen. Kretu asszony. Tisztelt elnök úr, biztos úr, láthatták, hogy 4,8 milliárd az, az összeg, amit a legszegényebb országoknak kívánunk rendelkezésre bocsátani a donor kormányok részéről. Ezen számok alapján természetesen arra kell gondolnunk, hogy mekkora összegeket költöttünk a bankmentő csomagokra. Minden ország arra törekszik, hogy a saját problémáit megoldja, de ö, igazságtalan, hogy igazából a fejlődő országokat sújtja leginkább a gazdasági válság, holott ők kevésbé fejlettek, e, kevésbé felelősek ezért a válságért. Nem szabad túl sokat elvárnunk, főleg a recesszió korszakában, de szeretném felhívni a figyelmüket arra a kockázatra, amelyel szembenéznek a fejlődő országok, hiszen ott fokozódik a szegénység, és egyfajta bumeráng hatást vált ki ez a politika. Humanitárius tragédiák, óriási kivándorlás figyelhető meg majd ezen országokban. Egyfelől ugye felelősség illet meg bennünket, másfelől azonban szeretnénk nemzetközi választ adni, és ezért hatékony fellépésre van szükség. A kedvezményezett országok humanitárius segélyekre szorulnak, és arra szeretném kérni biztos úr, hogy vegye figyelembe azt, amit a korábbi biztos Michel úr mondott arról, hogy mennyire szükséges a Nemzeti Valutalap, Nemzetközi Valutalap, illetve a Világbank bevonása, hogyha szeretnének az isztambuli csúcsra valami konkrétat javasolni. Nem szeretném ezt a felszólásomat lezárni anélkül, hogy kifejezzem megbecsülésemet a bizottsági munkája iránt. A zimbabwei látogatása a hét végén, illetve a nyugat-afrikai áradások százezer áldozatának a megsegítésére is sietett, de nem csak Burkina Faso néz szembe természeti katasztrofákkal, hanem Nigéria is, és ott is szükség van nemzetközi támogatásra. Nem csak az áradások veszélyeztetik az emberi életeket, hanem például az aszályok is és nagyra becsülöm, hogy 35 milliót bocsátott a Szaharától déles országok megsegítésére. Remélhetőleg a G20-ak csúcsán is hasonló eredményeket érnek el. Ezek nagyon kritikusak az ilyen konferenciák, amikor nagyon komoly a kudarc esélye. Köszönöm szépen. A spontán felszólalások következnek. Látom, hogy rajtóval asszony szeretne hozzászólni. Egy percben meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. El szeretném mondani, hogy mennyire lesújtott az, hogy a, az ígéretek nem valósultak meg. Szeretnék utalni a döntéshozó folyamatok reformjára is. Azért, hogy a szegényeknek több beleszólásuk legyen abba, mint a Bretton Woodi rendszerekbe. Elsősorban orvosi és oktatási segítségre van szükség az ákácsi országokban, hogy legalább a válság előtti szintet elérjék, ugyanis az európai országok segély mennyisége drasztikusan csökkent. Köszönöm, hogy tiszteletben tartotta az egy percet. Biztos úr, ez a kérdés rendkívül fontos, és nagyon jókor tárgyalunk erről. Azért is, mert ezt a kérdést nagyon világosan meg kell magyaráznunk állampolgárainknak. A fejlesztési segély, a finanszírozás óriási hatással lehet nagyon sok problémára, mint például a migráció, a különböző járványok, stb. Az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap ezt nagyon jól elmagyarázta, hogy nagyon jó hatása lehet a jól irányzott pénzeknek. Nagyon sok negatív megjegyzést hallunk az európai országok segélyrendszeréről. De hát ez egyáltalán nem egyértelmű minden európai országban. Ha arra gondolunk, hogy hogyan lehetne ezeket irányítani, nagyon jó lenne. Köszönöm szépen. Végül Etája asszony, aki nagyon aktív volt, ővé a szó. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül fontos, hogy ebben a stádiumban Európa megmutassa, hogy mennyire felelősségteljes vezető szerepet vállal. Arra is oda kell figyelnünk, hogy tiszteletbe tartsunk minden ígéretet, illetve a milléniumi célokat. Láttuk, hogy a legszegényebbeket hogyan sújtja a válság. Főleg az abszolút értékű szegénységet, ahol az emberek éhen halnak, meg belehalnak betegségekbe. Nagyon sok országban vannak olyanok, akik már jelezték, hogy csökkenteni kívánják támogatásaikat. Nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, amikor növelni akarjuk ezeket a segélyeket, emlékeztessünk arra, hogy jobban kell koordinálni, jobban kell felhasználni ezeket a segélyeket. Ott volt például az Odamos nevű informatikai program, amit Mozambikban, Mozambikban nagyon sikeresen használtak fel, úgyhogy azt javasolnám, hogy ezt támogassuk a továbbiakban is, hiszen ez a legegyszerűbb megoldás. Köszönöm. Most pedig a biztosunknak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Igen, a válság a legszegényebb országokat sújtotta leginkább. Ezt igazából nem tudjuk orvosolni. Beszélhetünk a gyógymódokról, arról, hogy hogyan tudjuk ismét a fejlődés útjára jutani ezen országokat, de ez több időt vesz igénye, igénybe majd, mint a fejlett országokban, hiszen a gazdasági növekedés gerjesztő mechanizmusok ott sokkal kevésbé fejlettek. Az egyik észrevétel, amelyet több képviselő részéről hallottam, az, az a tény, hogy számos tagállam igazából visszaszorítja a fejlesztési támogatása kapcsolatban tett kötelezettségeit. A tagállamok megállapodtak 2005-ben abban, hogy 0,51% a minimális támogatás a 15-ök Európai Uniójában, és 0,17% a 12-ek esetében, az újonnan csatlakozott 12 ország esetében ezt 2010-ig kell elérni, és 0,7% és 0,35% 2015-ig. Azon országok, amelyek már elérték ezt a szintet, illetve ennél magasabb szintet, azt ígérték, hogy megtartják, megőrzik ezt a szintet. Ezen ígéretek, illetve egyéb nemzeti ígéretek alapján az Európai Uniónak közösen a 0,56%-ot el kellene érnie 2010-ig a hivatalos fejlesztés támogatás tekintetében. Én úgy gondolom, hogy a válság nem lehet ürügy arra, hogy visszaszorítsuk ezen támogatásokat. És hangsúlyoznám, hogy továbbra is kötelezzük el magunkat, hogy teljesítsük az ígért szintet az EU tagállamok, illetve egyéb donorok esetében. 2008-ban az EU hivatalos fejlesztés támogatás 4 milliárddal nőtt, 0,40 százalékot ért el, és a kollektív EU hivatalos fejlesztési támogatás előláthatólag továbbra növekszik majd. A tagállamokból begyűjtött információ által, információ alapján arra számítunk, hogy 53,4 milliárdra növekszik a hivatalos fejlesztés támogatás 2009-ben, ez pedig 0,44 ot tesz ki, és 57,8 százalék lesz, ami 0,48 százalék lesz majd 2010-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy anélkül, hogy a tagállamok további lépéseket tennének az egyéni célok eléréséhez, a közös cél 2010-re ezt nem sikerül majd elérni az előrejelzések alapján, ha növeljük a hivatalos fejlesztés támogatást, ez azt jelenti, hogy a további tagállamok, az összes tagállam növelje, fokozza a kötelezettség vállalásait. Tehát ez az ő felelősségük. Ez egy olyan kötelezettség, amelyet felvállaltak a tagállamok, és a válság nem szabad, hogy egy őrügy legyen arra, hogy csökkentsék ezt a különböző országok iránt. Több képviselő említette a nemzetközi pénzügyi intézmények reformjának szükségességét. Ez egy olyan cél, amelyet teljes mértékben támogatok. A G20-ak egy konkrét menetrendet meghatároztak a Bretton woods intézmények reformjához, és sürgetik a reformok végrehajtását. Ez pedig a londoni csúcson született. Jövő év áprilisában bízom abban, hogy megoldást találunk a további függő kérdésekre. Tekintettel arra, hogy a G20-ak mit állapítottak meg a, G, a reforma kapcsolatban. A Világbank reformját 2010 tavaszáig ki kívánják dolgozni. A londoni csúcs 2009. április másodikán a G20-ak történelmébe úgy vonul majd be, mint egy olyan csúcs, amely a fejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a fejlődő országok képviseletének jelenlétében. A következő csúcs előkészítése szempontjából az utóbbi hónapok során aktív volt a különböző intézmények munkája. A Nemzetközi Valuta Alap igazgató tanácsa 215 milliárdot helyezett kilátásba, ebből 18 milliárd az alacsony jövedelmi országoknak szól majd, és Pittsburghben egyéb intézkedéseket is kilátásba helyeznek az alacsony jövedelmi országok megsegítésére. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy pozitív fejlemény. Louis Michel elődöm szintén hangsúlyozta a rugalmasságot. Azt említette, hogy a költségvetési támogatási mechanizmus a legrugalmasabb eszköz, amely a kezünkben van, és ez igaz, de persze ez azt is jelenti, hogy szükségünk van arra, hogy a fejlődő országokkal politikai párbeszédet folytassunk, és megfelelő monitorozási mechanizmusokra is szükségünk van. Éppen ezért egy minimális szintű együttműködés szükséges az érintett országok részéről. Én úgy gondolom, hogy az ágazati költségvetési támogatás is egy felettébb megfelelő eljárás. Nem igazán értem, hogy ez az állásfoglalás, amelyet ugye a Fejlesztési Szakbizottság dolgozott ki, és ami a G20-ak Pittsburghi találkozójára utal. Nem értem, hogy erről miért nem szavaznak a G20-ak találkozója előtt. Ezt igazából nem tudom felfogni. Lehet, hogy van erre valamilyen technikai magyarázat. Minden esetre én azt hiszem, hogy ez egy téves jelzést közvetít az újonnan megválasztott parlament részéről, hogy egy ilyen állásfoglalást a G20-ak csúcs találkozóját követően fognak megvitatni. Ha emlékeim nem tévednek, akkor szeptember 22-24 között kerül sor erre a találkozóra. Tehát a következő Strasburgi ülésünk előtt. Ez persze nem az én hatáskörömbe tartozik, de megjegyezném, hogy vannak képviselők, akik ezt jelezték. Én is nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk erről az állásfoglalásról a mostani ülésszak alatt szavazni. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. Szeretném megemlíteni, hogy ez a döntés, hogy az októberi első plenárison szavazunk, az elnökök értekezetének döntése volt,